So, first of all, uh, welcome back after... Először is szeretnék mindenkit üdvözölni a nyári szünetet követően. Remélem mindenki kellemesen töltötte a nyarat, és mindenki remélhetőleg ugyanolyan lelkes, mint én a munkánk iránt. Nagyon érdekes a programunk a mai délelőtre nézve. Sűrű a napirend, úgyhogy megpróbálok a lehető legrövidebben hozzászólni most, az elnöknek tehát ennek értelmében nincsenek közleményei. El kell fogadnunk a június 18-19-ei, július 2-ai, július 9-ei és július 11-12-ei ülések jegyzőkönyvét. És az utolsó közlendőm az, hogy el kell fogadnunk az Ekon Bizottság 2019. január-áprilisi időszakra vonatkozó ülésnaptár tervezetét. A koordinátorok megállapodtak az ülésnaptárban, Hogyha senkinek nincs ellenvetése a nap végéig ezzel a naptárral kapcsolatosan, akkor azt a szakbizottság elfogadottnak tekinti. A napi rendünk ötös pontja következik Gabriel Mátó jelentése az LKB 2017. évi éves jelentéséről. A jelentésében foglalkozik a gazdasági helyzettel, a részvényvásárlási programmal, valamint az LKB e néhány szakpolitikával kapcsolatos véleményével, ilyen például a betétbiztosítási rendszer témája. Most 5 percre megadom a jelentéstevőnek a szót, ezt követik majd az árnyék jelentéstevők 4 perc erejéig, és utána, ha van még időnk, akkor egy catch the eye következik. Mátó úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. láttam, hogy egy rendkívül lelkes a közönség. Végre találkozhatunk a hosszú nyári szünet után. Köszönöm a szót. A gazdasági helyzetről van szó egyrészt a jelentésben, másrészt pedig ugye a jelentésben a monetáris politikáról is szó van, az EKB által kifejtett monetáris politikáról. Ami a gazdasági helyzetet illeti, 2017 jó év volt, az elmúlt tíz év legkiemelkedőbb időszaka volt ez. Most nőtt a leggyorsabban, 2017-es év során nőtt a leggyorsabban a gazdaság. Ez egyrészt az EKB, másrészt pedig a tagállamokban foganatosított strukturális reformok szerepének is betudható. Reméljük, hogy 2%-on, 2%-ot meghaladó lesz majd 2018-19-ben is a gazdasági növekedés, és reméljük, hogy előbb-utóbb elérjük majd a válság előtti szintet is. Illetve arról is beszélnünk kell, hogy a munkanélküliségi ráta is csökkenőben van. Beszélnünk kell azért még más dolgokról is, például a Brexit tárgyalásokról, másrészt pedig a protekcionizmusról, ezek is ugye egyfajta kockázat, ez is egyfajta kockázatot jelent. Aztán téma még a munkahelyteremtés is, valójában ez az igazi szociális politika. Nagyon fontos az, hogy a magán és az állami befektetéseknek megfelelő klímát teremtsünk, és vissza kell térni legalább arra befektetési, beruházási szintre, ami a válság előtt volt jellemző. Garantálnunk kell, hogy az EKB monetáris politikája eléri azt a célját, hogy a reál gazdaságnak megfelelő hitelt tudjon folyósítani, hiszen a KKV-k jelentik az európai gazdaság gerincét. Az EKB teljesíti azt a mandátumát, amennyiben 2% körül kell tartani az inflációt, és 2020-ig a becslések szerint 1,7%-nál marad az infláció. Aztán a kamatlábak, a likviditás elősegítése, illetve az államháztartás az államháztartás euróvezetben, az államháztartás megfelelően egészségesnek való, megfelelő egészségben való tartása az euróvezetben, ezek is fontos témák. Nagyon fontos, hogy a kiberbiztonságról is beszéljünk, illetve, hogy az úgynevezett ingatlanügyi buborékokat elkerüljük a jövőben. Úgy vélem, hogy nagyon helyes intézkedéseket fogadott el az EKB az elmúlt időszakban, de ne felejtjük el, hogy az EKB az, ö, a tagállamok strukturális problémáit nem tudja megoldani nyilvánvalóan, tehát csak együttműködve lehet ezeket megoldani. Együtt kell működni a tagállamoknak az összes európai intézménye, és stabil bázist, alapokat kell teremteni az európai gazdaságnak. Ami az expanzív monetáris politik, politikát illeti, ez önmagában az agregált keresletet nem tudja kielégíteni, nagyon Fontos az, hogy megfelelő időt adjon az EKB a tagállamoknak, hogy konszolidálhassák a fiskális helyzetet, illetve hogy struktúrális reformokat vezethessenek be, hiszen ezek teremtik meg a gazdasági fejlődés körülményeit. Három dolgot hadd mondjak el még. Egy, a Brexit tárgyalások kimenetele nagyon fontos és meghatározó. Az összes lehetséges kimenetelre fel kell készülni, például arra is, hogy nem lesz megegyezés, remélem nem így lesz, de föl kell rá készülni. Nagyon fontos az is, hogy nagyobb pénzügyi integráció felé haladjunk, illetve a tőkepiacok európai piaca felé kéne haladnunk. Ez nagyon jót tesz a monetáris, vagy tenne a monetáris politikának, illetve az euróvezetnek. Még egy dolog, Erről sosem szabad elfeledkeznünk. Az EKB a monetáris politikájának kialakításában teljes függetlenséget élvez. Ezt az alapszerződés is garantálja. Természetesen ezután pedig várom a különböző véleményeket, illetve módosítókat. Köszönöm. On behalf of Sandy, Mr. Fernandez. Köszönöm szépen, Fernandez úr, négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen ma Louis Moriano nem tud itt lenni az ülésen, és én őt helyettesítem. És Moriano úr jegyzetét szeretném felolvasni. Moriano úr úgy érzi, hogy jól orientálta a jelentést tervezet, viszont szeretne néhány pontot kiemelni az LKB eh, szerepe nagyon fontos a monetáris politikával, viszont hangsúlyos az, hogy nagyon fontos a fiskális politika eh, európai szintű szabályozása. A második pont, nagyon fontos arra is gondolni, hogy nagyon fontos egy fiskális intézményi eh, partner EU-s e szinten. Az LKB függetlensége központi pillérje mindennek, viszont eh, ez nem veszélyeztetheti az átláthatóságot, a demokratikus felelősségre vállalást, és a munkát folytatjuk eh, e tekintetben. Ami a, a felső vezetői pozíciók, vagy kinevezéseket illeti, eh, ugyanúgy, mint más Európai Uniós vezetői posztok esetében a felkészültség kell, alapján kell dönteni. Mi fel szeretnénk eh, hívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a nő és férfi eh, jelöltek közötti egyensúly megtartása. A monetáris politika az Európai Uniós politikai céloknak megfelelően szeretne dolgozni, a COP21-ek céljait szem előtt tartva, illetve az Európai Beruházási Bank feladataihoz, valamint az EFSZ-hez igazodva. Az LKB a politikai kockázatokkal teljes mértékben mm, tisztában kell, hogy legyen, mint például az USA-beli választások illetve a közös MFF tárgyalások, a parlament támogatása, az LKB profitját illetően, a saját forrásokat illetően, és az utolsó politikai eh, pont, nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy az elmúlt eh, válságos években eh, milyen feladatot látott el az LKB, és nagyon fontos a populisták ellen is felvenni a küzdelmet. Ez volt ez a nyolc pont, amit Morán úr felszertett volna vetni ezen az ülésen, és azt gondolom, hogy ő, illetve a többi képviselő is nyitott lesz majd a tárgyalásokra Maton úrral. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az ECR nevében Lúka úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Sajnos Lónász úr nem tud részt venni az ülésen, elnézést kér, de az intában kell dolgozzon, a saját jelentését mutatja ott be. Éppen ezért azt kért, hogy olvassam fel megjegyzéseit. Köszönet a jelentéstevőnek, nagyon érdekes ez a jelentés, nem túlságosan hosszú, összpontosított, és olyan pontokat lehet fel, amelyek fontosak a csoport számára. Az APP negatív következményei az ingatlan buborékra nagyon fontosak, illetve az eladósodás, a pénzügyi instabilitás kockázatnak csökkentése, illetve az állami finanszírozás stabilizálása. A második target tartozó egyensúly megteremtés is rendkívül fontos. Úgy érezzük, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a country recovery ciklikus, ugyanúgy az elmúlt évben, és hogyha mindezt egy robusztus, strukturális recovery-be szeretnénk átváltani, akkor nagyon fontosak a produktív strukturális reformok. Szeretnénk megemlíteni az APP negatív következményeit a megtakarítókra és a nyugdíjasokra nézve, és az elmúlt elkövetkezendő években dolgozunk majd a módosítókon, és Lukás úr várja az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel is. Köszönöm, meg szeretném kérdezni, hogy Kránc úr kére szót az Álda nevében. Úgy tűnik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy gyorsan haladunk. Nem látok a GUE, a Zöldek és más politika frakciók képviseletében képviselőket. Ha a, a spontán felszólások körében szeretne valaki hozzászólni a monetáris politikához, Rosszáti úr parancsoljon. Csak egy megjegyzésem, javaslatom van, elnök úr azt gondolom, hogy nagyon fontos politikai fejlemény előttünk van. Az LKV bejelentette azt, hogy az ESZET beszerzési programot fel szeretné gyorsítani. és ez az LKB belüli változások mellett fog még megvalósulni, és nagyon fontos az LKB-nak egyértelmű jelzést küldeni a tekintetben, hogy a szokványos monetáris politika megváltoztatását hogyan óhatja az LKB végrehajtani, és azt gondolom, hogy arra is utalhatunk, hogy az LKB új vezetése hogyan orientálhatja a politikákat a jobb együttműködés érdekében más EU-s intézményekkel, illetve hogyan járulhat hozzá az eurózóna fejlődéséhez, illetve az EU fejlődéséhez. Ez a kérdés nagyon fontos, mivel az Asset Purchase Program, illetve ennek következményei ellentmondásosak, számos kritikus megjegyzés hangzott el ezzel kapcsolatban, tehát én azt gondolom, hogy ezt a jelentésben fontos volna megemlíteni, és mint említettem, a parlament erőteljes jelzést küldött a témában. Köszönöm, esetleg még valaki? Akkor én is hozzátennék még valamit. Azt gondolom, nagyon fontos biztosítani azt, hogy az LKB jó munkát végezzen. Azt gondolom, hogy a monetáris politika vetőtei nagyon különbözőek, számos frakció ezekkel esetleg nem ért egyet, bizonyos politikusok sem, de nagyon fontos garantálni azt, hogy az LKB függetlenül dolgozzon és ellássa a feladatát. Most a jelentéstevőnek adom vissza a szót. Igen, csak nagyon röviden. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik hozzászóltak, akár a frakció nevében, akár a maguk nevében. Sok mindennel egyet tudok érteni, és ahogy a kollégik mondták, ki természetesen javítja majd a jelentést a sok módosító, és ahogy Morano úr is üzente, szerintem jó az iránya ennek a jelentésnek alapvetően, de még sok mindent kell rajta pontosítani, illetve tökéletesíteni. Valójában az EKB-nek nem az EKB múlik az Európai Unió monetáris és gazdasági politikája csak, ez nyilvánvaló, de az EKB-nek is nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogyan orientálja ezt a szakpolitikát, illetve hogyan ellenőrzi azt és természetesen meg kell tartani a jövőben is az EKB teljes függetlenségét. Egy és egy hasonló típusú állásfoglalást egyébként már itt elfogadtunk a szakbizottságban. És mindenkinek még egyszer köszönöm a hozzájárulást, és, és elkezdjük a munkát ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, emlékeztetnék arra, hogy szeptember 14-e a módosítók benyújtásának határideje, Október 18-án vitatjuk meg a módosítókat, november 26-án szavazunk az ECON-ban, és elvileg a decemberi plenáris elé kerül majd a dosszié. Ezzel az ötös napi rendi pontot lezárhatjuk. Ami a hatos napi rendi pontot illeti, nem tudjuk elkezdeni ennek megvitatását, 5 perc szünetet tartunk, mert nincs még itt a jelentéstevő, 9.30-kor kezdjük ennek a pontnak a megvitatását, tehát 5 percig, perces szünetet tartunk most.

so please let me go back to our agenda. Hadd térjünk vissza most a napi rendünkhöz. A hatos pont következik. Mavrides úr jelentéséről van szó az Euróvezet gazdaságpolitikái címmel. Bevezetésképpen szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament az európai szemeszteren belüli két dossziéjának egyike ez. Mavrides úr Bajé urat helyettesíti, aki eredetileg jelentéstevője lett volna ennek a témának. 328 módosítót nyújtottak be a kollégák, ezeket a módosítókat fogjuk megvitatni, most azonban megadnám 5 percre Mávrides jelentéstevőnek a szót, és utána az árnyék jelentéstevők következnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tekintettel arra, hogy most szólok először hozzá a nyári szünetet követően. Szeretnék mindenkit újra itt üdvözölni a körünkben, és remélem, hogy egy nagyon gyümölcsöző fél évelé tekintünk. Elhangzott, hogy 328 módosítót nyújtottak be a kollégák. Nagyon fontosnak tartjuk a következő pontok elfogadását. Ezek foglalkoztatnak bennünket elsősorban, és ezeket körvonalazzuk mi is a módosítóinkban, tehát először is. Nagyobb rugalmaságra van szükség a stabilitási és növekedési paktum végrehajtásában. Egy agregált euróövezeti fiskális alap bevezetése, annak érdekében, hogy elősegítsük a növekedést és beruházásokat az EU-ban. Másodszorban a környezeti, szociális és munkaügyi indikátorok bevezetése, valamint az ENSZ fenntarthatósági céljainak és a Párizsi megállapodás céljainak bevezetése az európai szemeszter reformja révén. Harmadsorban a nemzetállamok jobb bevonása az ország specifikus ajánlások végrehajtásába. Negyedsorban egy megreformált európai szemeszter, amely a fenntartható fejlesztési reformok irányába mutat, annak érdekében, hogy végrehajtsuk a szükséges gazdasági, környezetvédelmi és szociális változásokat a jólét érdekében. Robusztus növekedés és fenntartható növekedés elősegítése, a KKV-k támogatása, főképp az olyan tagállamokban, ahol a gazdasági válság nagyobb negatív hatást gyakorolt. Továbbá támogatni kell a strukturális alapokat, növelni kell azok költségvetését a, azzal szemben, amit az Európai Bizottság javasolt. Emellett az európai pénzekhez való hozzáférést, az európai az európai ország specifikus ajánlások végrehajtásához kötni, úgy gondoljuk, hátrányos hatással bírna. Az euróvezetéken belüli külön, gazdasági különbségek elleni küzdelem különösen fontos az euróvezet gazdasági irányítása szempontjából. Továbbá szemügyre kell venni azokat a tisztességtelen gyakorlatokat, amelyeket a banki ágazat alkalmaz, továbbá a releváns, idevágó európai irányelvek végrehajtásának felügyelete is fontos, és végezetül a bankunió végrehajtása, kiteljesedése, mivel ez az igazi Európai Monetáris Unió egyik kulcseleme. Teljes mértékben támogatjuk 2020-22-ig ennek a véglegesítését. Elnök úr, kedves kollégák, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kompromisszumokba bevegyük a legtöbb módosítót, várjuk a mai konstruktív gyümölcsöző vitát, valamint a konstruktív együttműködést az árnyék jelentéstevők körében az összes frakció részvételével. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük ezt a bevezetőt. A néppárt árnyék jelentéstevője Tom van de Kendelare. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! A nyári szünetet követően ez az első ülésünk, Ami az előttünk lévő jelentést illeti, a felsoroltakon túl van még néhány pont, amelyet meg szeretnék említeni. A következőket hiányoljuk a szövegből először is. A megfelelő finanszírozás, másodszorban az országspecifikus ajánlások fontossága harmadsorban, a társadalom előregedése okozta költségek, a magánberuházások és a termelékenység. Ezeket a pontokat szeretném viszont látni még a szövegben. Ami az euróvezet növekedési eszközeit illeti, illetve az euróvezeti növekedést elősegítő eszközöket, nagyon fontosnak tartom, hogy a stabilitási és növekedési paktum legyen az alap, a szolidaritásnak fontos szerepet kell játszania, és a növekedési szabályokat is a növekedést is figyelembe kell venni az európai szemeszter keretein belül. Foglalkoztunk már ezzel, és hangsúlyoztuk, mennyire fontos a megfelelő finanszírozás biztosítása. Másodszorban, ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, egy dolgot hiányolok a jelentésből, ez az ajánlások végrehajtására vonatkozik. Fontosnak tartom, hogy szemmel tartsuk a végrehajtást is, mert nyugtalanító, hogy 2017 után az ajánlásoknak mindössze 9%-át hajtották végre a tagállamok. Nincs értelme új ajánlásokat megfogalmazni, mindaddig, amíg a tagállamok továbbra is megengedik azt, hogy az ajánlásokat ne hajtsák végre. A társadalmak előregedése itt elsősorban a közszolgáltatásokra szeretném felhívni a figyelmet. Fontosnak tartom, hogy a társadalom előregedését nevén nevezzük, Európában ez egy valós jelenség, és persze felvetődik a kérdés, hogy az ellátást ilyen körülmények között hogyan tudjuk finanszírozni. Jó minőségű szolgáltatásokra szükség van, ingyenes közszolgáltatásokra is, de az egésznek realisztikusnak kell maradnia, és megfizethetőnek a jövendő generációk számára. Megfelelő pufferre van szükség azért, hogy még a gyermekeink is ugyanígy élvezhessék ezeket a jó minőségű szolgáltatásokat. Ami a beruházásokat illetét elsősorban az állami beruházásokra utalnék, illetve elő, elsősorban ezekre utal a szöveg, de a magánberuházásokat is meg kell említenünk, ez fontos a tőkepiac szempontjából. Ha a tőkepiaci unió nem valósul meg, akkor egy nagy potenciált hagyunk kiaknázatlanul. Röviden, szeretném azt is megemlíteni, hogy ha béremelésről beszélünk, akkor annak összhangban kell állnia a termelékenység növekedésével. Köszönöm előre is a jelentéstevőnek, hogy figyelembe veszi ezeket a pontokat, köszönöm neki előre a kompromisszumos módosítókat is, és várom a további egyeztetéseket az árnyék jelentéstevők körében. Köszönöm, hogy az elnök, lehet, hogy Luke úr szeretne az LKR részéről hozzászólni, nem, akkor Karolin Nektegel az ALDE részéről négy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az elnöknek és az a jelentéstevőnek, és várom az együttműködést a következő hónapokban. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam a kollégák által benyújtott módosítókat, úgy gondolom, jó kiinduló pontot szolgáltatnak az elkövetkezendő egyeztetésekhez. Fontosnak tartom kiemelni az Európai Bizottság tagállamok irányába megfogalmazott ajánlásait. Ezek célja az, hogy a tagállamok gazdasága erősödjön, valamint, hogy az esetleges hátrányos fejlemények ne döntsenek minket azonnal válságba, úgy, ahogyan az a múltban történt. A gazdasági helyzet javult, de azért van még hova fejlődnünk, és úgy gondolom, hogy az ország specifikus ajánlásokat mindenképpen végre kell hajtani. Az Európai Bizottság sok ajánlását ugyan végrehajtják a tagállamok, de úgy tűnik, hogy a tagállamok nem hajlandóak felkészülni az esetleges jövőbeni válsághelyzetekre, ezt felelőtlennek tartom. Néhány tagállam továbbá megkerüli a gazdasági szabályokat, jogszabályokat, ezt nagyon nyugtalanítónak tartom, minél többet költünk, annál nagyobb gazdasági erőre tesz szert Európa, és úgy látom, hogy nem elsősorban az állam feladata az, hogy munkahelyeket teremtsen, hanem a piacnak kell ezeket megteremtenie. Dolgoznunk kell persze az egészséges munkaerőpiacon, Gondoskodnunk kell arról, hogy javuljon a helyzet, tevőlegesen kell hozzájárulnunk ahhoz, hogy javulás következzen be, és meg kell teremtenünk annak körülményeit, hogy a vállalkozások meg tudjanak maradni, fent tudjanak maradni. Itt az adórendszerre is gondolok. Mindenképpen strukturális reformokra van szükség, a tagállamoknak stabilabbá kell válniuk, és ez nyilvánvalóan a gazdaságpolitikánk lényege is. Ez persze ahhoz vezet, végeredményben, hogy a tagállamok maguk is támogatni tudják az EU-t. Amiben megállapodtunk, azt be kell tartani, ezt világosá kell tenni a tagállamok számára, és várom az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel, és bízom benne, hogy olyan jelentést tudunk kialakítani, amelyet aztán a többség támogatni tud. Elnök, köszönöm szépen, a zöldek részére Urtaszon úr, tessék. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani Kostas Mavrides jelentéstevő úrnak, aki ugye megörökölte ezt az anyagot uh, Bajé úrtól. Remélem, hogy uh, a végső eredmény jó lesz majd az együttműködésnek köszönhetően. Nagyon jó az eddigi párbeszéd, nagyon jó dolgokra fókuszál ez a, ez a jelentés, például a tisztességes és méltányos adózás, illetve a, egyéb kérdések. Nagyon fontos az is, hogy beszéljünk arról, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak az európai gazdaságban. Vannak itt olyan témák, amikkel az egy Európai Bizottság eddig még nem foglalkozott. Nos, az e- bizonyos e, európai szakpolitikákat kritikusan kell látnunk. Láttuk, hogy a strukturális reformoknak milyen eredményei voltak. Ugye ezt nagyon sok tagállamban, e, tagállam megszenvedte ezeket a, ezeket a megszorító intézkedéseket. Nagyon fontos, hogy a környezetet is védjük, illetve, hogy a jóléti államnak a minimumát legalább fenntartsuk. Tehát szociális célkitűzéseket kell megvalósítani, illetve a párizsi a párizsi megállapodás célkitűzését is meg kell valósítani, és ezek ugyanolyan fontos kérdések, mint más európai szakpolitikák. Vannak módosítóink, például az egyenlőtlenség csökkentésére vonatkozóan, illetve a reálgazdaság fontosságát kiemelően. Aztán a 164-es módosítónk arról szól, hogy az agresszív adóztatást hogyan lehet elkerülni, illetve hogyan lehet munkahelyeket teremteni, illetve gazdaságot növelni. Ez a 110-es módosítók arra kérjük a a tagállamokat, illetve a, az Európai Bizottságot, hogy kollektív egyeztetéseket hozzon létre, illetve megfelelő fizetéseket kínál, kínáljon. Nagyon fontos az is, hogy a körforgásos gazdaság megvalósuljon, hogy alacsony legyen a szénfelhasználása a gazdasága, és ez, ezzel 160-as módosító foglalkozik. Aztán a korrupció elleni harc is nagyon fontos bizonyos tagállamokban. A korrupciónak nagyon negatív hatása van a gazdasági növekedés potenciájára, illetve nagyon rosszat ez általában a vállalati közegnek Ezzel kapcsolatban vannak külön javaslataink. Mavrides úrral egyet tértek abban, hogy a bankuniót mi hamarabb ki kell teljesíteni, és ehhez politikai akarat kell bizonyos dolgok jelenleg blokkolva vannak, ez elfogadhatatlan. És nagyon szívesen együttműködöm a jövőben is a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel, hogy pozitív legyen a végkimenetel. Köszönöm szépen, Gue. Következik Viegas úr. Jó napot kívánok! Próbálom rövidre fogni az euróra vonatkozó véleményünk egészen egyértelmű, ellenezzük az eurót, ellenezzük, ellenezzük az euróra vonatkozó szabályokat, az orientációt, az ország specifikus ajánlásokat sem tudjuk elfogadni. Az euró nem jelent stabilitást, nem hozott stabilitást, szerintünk nem jeleníti meg a gazdasági hatékonyság, nem látjuk a szolidaritás megvalósulását sem. Az euró szabályok alkalmazása sok tagállamban, így Portugáliában is prociklikus volt, és gazdasági hanyatlást hozott maga után, illetve a függetlenség megszűnését nagyon sok ágazatban eltűnt Például Portugáliában az önállóság, igaz ez az energia ágazatra, vagy a közlekedésre, külföldi tőke irányít mindent, és nagyon kevés a beruházás az elmúlt évtizedekben. 2015-től egy új politikai konstelláció érvényes, és szerencsére nagyon sok trojka által bevezetett intézkedést visszatudtunk vonni ezek közül sok pontosan ellentmond az ország specifikus ajánlásoknak. Például a munkára vonatkozó adók csökkentésére gondolok, vagy a privatizáció megállítása. Azóta egyáltalán nem tett ez rosszat Portugáliának, sőt, kifejezetten fellendülőben van Portugália. Egyértelmű, hogy a megszorítás nem jelent megoldást nagyon sok tagállamban. Úgyhogy egyértelmű az álláspontunk lehetőséget kell arra biztosítani azoknak a tagállamoknak, akik nem fenntartható helyzetet tapasztalnak maguk körül az euróvezetben, tehát meg kell adni a lehetőséget, hogy kilépjenek az euróból, hogy szuverenitást és függetlenséget keressenek maguknak. Köszönöm. Köszönöm. EFDD-től van itt valaki esetleg? Az ENF-től? Úgy látom nincs senki. Úgyhogy spontán hozzászólások következnek. Ki szeretne hozzászólni? Van rá pár percünk. Senki, jó, akkor visszatérünk a jelentéstevőnkhöz. Lezárna a vitát? Köszönöm. Azt hiszem minden elhangzott, aminek el kellett hangzania. Úgy látom, hogy nagyon pozitív tónusban folyik a tanácskozás, Ilyen, remélem ez megmarad a jövőben is. Elnök, hát én is nagyon szeretném. Jó dolog a konstruktív vita. A nemzeti parlamentekkel október 9-én fogunk találkozni, az ECOM-ban ugyanaz lap lesz a szavazás, és a plenárisra pedig októberben kerül majd ez a téma. Akkor ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. A következő a a következő napirendi pontunkra a jelentéstevők egy része nincs itt. 10 perces szünet következik. Amint Angor megérkezik, ismét belekezdünk a munkába. Valószínűleg egy nagyon érdekes vita következik a digitális adóza- adózásról. 10 vagy kicsit több perces szünet következik. Grande

So, dear colleague, let me now continue. We have now... Folytatjuk az ülést, még 60 percünk van. Egy nagyon érdekes koncepcióval foglalkozunk. Két javaslatról van szó, amely a társasági adózásról szól. digitális tartalmakról, a kulcsfontosságú koncepciókat szeretném megemlíteni a két anyag kapcsán a digitális jelenlét koncepciójának bevezetése. A bizottság márciusban egy átmeneti intézkedésre tett javaslatot az adóalap kezelésére vonatkozóan, illetve az adott digitális tevékenységekre vonatkozóan. Ezen kívül az állandó reformokról is szó van, és ez a parlamenti javaslatban, parlamenti reakcióban a CCTV-vel és cctv vel kapcsolatban, amelyet a bizottságnak benyújtottunk. Nagyon örülök annak, hogy itt van mind a két jelentéstevő, mint említettem, 60 perc áll rendelkezésünkre a két eh, anyagra. Mind a két jelentéstevő 10 percben kap szó. Először Darius Rozátinak adok szót, aki a hosszú távú megoldásokért felelős anyagot kezeli. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit köszönteni szeretnék, ahogy elnök úr elmondotta. Egy nagyon érdekes csomagról van szó. Egy olyan anyagról, amelyről ebből erről már szó volt a parlamentben, a, a TEX 1 és 2-es kapcsán. És az Európai Tanácsban is beszéltek erről, illetve az Európai Bizottság is foglalkozott a témával. A bizottság kezdeményezése kapcsán két jogalkotási javaslat született, és mindezt tükrözi azt az aggályt, hogy a digitális biznisz különbözik a hagyományos biznisztől, amikor akkor az adózási kötelezettségekről van szó, a digitális cégek egy teljesen más bizniszmodell alapján működnek, mint a hagyományos cégek, ahol az egyik legjellemző vonás az, hogy szolgáltatásokat árukat eh, szolgáltató cégek a fizikai jelenlét eh, alapján jártak el, tehát itt könnyű volt őket megadóztatni. Ami a digitális cégeket illeti, a két eh, jellemző egymástól külön válik. A cég digitális szolgáltatást is nyújthat, anélkül, hogy fizikailag jelen lenne egy adott tagországban. És ezen kívül kézzel nem fogható e, eszetekre támaszkodik, ellentétben a hagyományos cégekkel az e, kézzel nem, fog, e, kézzel nem fogható vagyonértékek egy nagyon nehéz koncepció, és a digitális cégek ezen kívül nagyon speciális típusú érték létrehozást végeznek, illetve ezekre támaszkodnak, ezzel pedig a felhasználók részvételével valósul meg. Minél több felhasználója van egy hálózatnak, minél többen lépnek fel egy weboldalra, a szolgáltatások értéke annál nagyobb mértékben növekszik, tehát a cég, a digitális szolgáltatásokat nyújtó cég és a felhasználók között van egy interakció, amikor az érték növekszik. A digitális cégeket unikummá teszi a tipikus digitális cégeket, viszont mindez jelentős problémákat is felvet az adóhatóságok szemére, hogy hogyan adóztassák meg ezen tevékenységeket. Általában véve a forrás és a székhely közötti probléma merül fel, amikor egy adott tagországban nyújtják a szolgáltatást, viszont a székhely egy másik országban van. Ezen esetekben nagyon nehéz kapcsot kialakítani, illetve hát azt meghatározni, hogy a profit, az érték mely részét kell mely tagországra allokálni. Ez pusztán egy bevezető volt. Mindannyian egyetértünk abban, hogy valamit tenni kell a digitális cégekkel, ez a konklúzió, és mindez evidens az OECD számára is, a bizottság munkája szempontjából is számos vélemény jelent meg arról, hogy a digitális cégeket nem megfelelően, nem fermódon módon adóztatják, különösen a nagy cégeket, éppen ezért valamit tenni kell. Elviekben a bizottság megpróbál választ adni a kérdésekre, arra, hogy mit kell megadóztatni, illetve más szavakkal fogalmazva a digitális szolgáltatást hogyan kell definiálni, ami adóalajnak minősül. Hogyan? A második kérdés, hogy hol kell megadóztatni ezeket a cégeket, illetve a digitális tevékenységből származó profitokat a különböző országok között hogyan kell elosztani, olyan esetben, hogyha a szolgáltatást nyújtó cég határokon átnyúlóan operál, illetve a harmadik kérdés, hogy mennyi legyen a követett adó. Bár a legtöbben egyetértenek, a legtöbb ország, a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy valamit tenni kell, nincs még megállapodás, hiszen az OECD bármely javaslatot is tesz le az asztalra, illetve a bizottság bármilyen javaslatot is fogalmaz meg, mindenki más gondol erről, tehát eh, nincsen egyetértés, megállapodás. Felmerült egy gondolat, és mivel a nemzetközi megoldás volna a legjobb, hiszen a határokon átnyúló jelleg a digitális szolgáltatások esetében a meghatározó. De annak érdekében, hogy megállapodás szülessen nemzetközi szinten, az OECD szintjén például, ez mind nagyon problematikus. És mindez nem szerepel a közeljövő megoldásai között. A bizottság azt gondolja, hogy ilyen feltételek mellett a bizottságnak, illetve az EU-nak kezdeményezést kell megragadnia, és valamiféle javaslatot kidolgozni, még akkor is, ha ez nem hosszú távú strukturális megoldás, de egy olyan megoldás lehet, eh, amely kezeli a kihívásokat abban az időszakban, amikor az országok globális megoldást keresnek. Éppen ezért van itt előttünk ez a két jelentés. Az egyik a strukturális megoldásra vonatkozik, a másik pedig az átmeneti megoldás, és erről majd Poltánk kollégám fog szólni. Ami a strukturális megoldást illeti, itt nagyon fontos, hogy jelentős digitális jelenlétet meghatározni, hiszen ez lehetővé tenné az adóhatóság számára azt, hogy kiderítsék az érték, hol születik ennek nincsen köze a fizikai jelenléthez, a digitális jelenlétnek. Ezeket, ezek vetetik egymást, általában nem fedik egymást. itt nagyon fontos, az az, hogy egy adott cég, amely az USA-ban um, székel, digitális szolgáltatásokat nyújthat Franciaországban, anélkül, hogy ott fizikailag jelen lenne, de mivel uh, Franciaországban nyújtja a digitális szolgáltatást, meg kell határozni uh, illetve van digitális jelenlét Franciaországban. Illetve nincsen fizikai jelenlét Franciaországban. A szignifikáns digitális jelenlétet három kritérium alapján kell majd meghatározni. Az első a az áru a bevételek alapján, a szerződések száma alapján, illetve a felhasználók száma alapján történő digitális jelenlét meghatározása. Itt a kérdés természetesen az, hogy ezek a speciális küszöbök, amelyek 7 millió euró a árubevételnél, árbevételnél, a digitális szolgáltatásoknál, 100 ezer felhasználó és 3 ezer szerződés a küszöbök, Ezeket a digitális benchmarkokat hogyan lehet elérni, mi a um, magyarázata ezeknek a speciális benchmarkoknak, illetve hogy mindez lefedi az összes digitális jelenlétet, készítettünk teszteket, és lehetőség van arra, hogy egy kis tagországban, az EU-ban, egy kis országban egyik feltétel sem teljesül, Emögött ez az elgondolás úzódik meg, hogy a, ha na, csak a nagy cégeket célozzuk meg, akkor ez a kritérium lista rendben van, de ha szeretnénk az összes országot figyelembe venni ebben a gyakorlatban, akkor erről is el kell gondolkodnunk. Tehát a jelentős, szignifikáns digitális jelenlét egy javaslat, és ezen felül természetesen, hogyha a szignifikáns digitális jelenlétet meghatározzuk, létrehozzuk, akkor a bizottság javaslata arra irányul, hogy hogyan kell a profitot majd allokálni, amelyek ezek, amely ezekből a tevékenységekből származik a bizottság. Azt javasolja, hogy ezeket a tevékenységeket értékelni lehet, és utána egyes tagországokhoz lehet csatolni, illetve ezek között arányosan elosztani. Hát ezek, ez a profit a társasági profithoz kapcsolódik a cégek esetében, tehát ez a strukturális megoldás nagyon sűrített formában kérdéseim. A javaslathoz kapcsolódóan a következőek a bütte jelenlegi korai szakaszában. Számos kérdés merül fel bennem természetesen, de most csak két-három kérdések korlátozódnék. Már említettem, benchmarkok, a numerikus digitális benchmarkok definícióját, és egy másik dolog, ami meglepett, amikor ezt a dokumentumot olvastam, az az, hogy a, digitális szolgáltatások definíciója igen homályos. És itt számos félreértésre van lehetőség. A dokumentum különbséget tesz a digitális szolgáltatás között, amely hálózatot tesz igénybe, és egy olyan digitális szolgáltatás között, amely kifizetés, kommunikációt vagy információt nyújt. Ezekre az utóbbi szolgáltatásokra az irányelv nem terjed ki. Éppen ezért a bizottság képviselőitől azt kérdezem, hogy hogyan lehet pontosan különbséget tenni a kettő kategória között, illetve az egyik kategória belekerülne a gyakorlatunkba, a második pedig nem. A második, a harmadik pont az, nekem is vannak aggájaim a rendszer megvalósíthatóságát illetően, hiszen ehhez nem csak egy új ügynökségre lenne szükség minden egyes tagországban, amely ezzel foglalkozik, hanem speciális metódusra, technikai lehetőségekre, a megvizsgálni azt, hogy a digitális cégek hogyan kerülhet, kerüljenek bele az irányv hatály alá. Nagyon sok kivétel van javaslatban, és én nem látom világosan azt, hogy minden egyes esetben meg tudjuk-e állapítani azt, hogy egy adott digitális szolgáltatás adóztat, megadóztatható-e, avagy esetleg nem terjed ki rá az irányelv. És természetesen van egy további kérdés is, és ez az utolsó pontom. Az általános megállapodás, a parlament eh, már nyilatkozott, a tanács egyhangú döntést kell, hogy hozzon, és ami a hatástanulmányokat illeti, ezekből tudjuk azt, hogy a, nagy a megosztottság a tagországok között, nagyok az ellentmondások, tehát jó lenne a, a tanácsot is meghallgatni, illetve a tagország képviselőit, azért, hogy kiderüljön az, hogy milyenek ezek a nézetek, vannak olyan tagországok, amelyek általában mivel támogatják a javaslatot, de vannak mások is, amelyek ellenzik a javaslatot, amelyek nem akarnak semmiféle rendeletet, szabályozást ezen a területen, például az administratív terheket, akadályokat nevezik meg, mint negatívumon, és jó lenne megtudni azt, hogy tanácsban mennyire van esély arra, hogy sikerül közös álláspontot kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen Dáriusnak, most pedig a második dosszié jelentéstevője. Következik Poltánk az SND-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy újra láthatom a kollégákat a hosszú szünet után. Remélem mindenkinek jól telt a nyári szünet. Egy olyan dossziéről van szó, amelyet már korábban is megvitattunk, hiszen nem először beszélünk a társasági adók témájáról, és hát jó okkal vitatkozunk most erről, hiszen nagyon nagy a különbség a különböző vállalkozások között, hiszen a nagy multinacionális cégek jóval kevesebb adót fizetnek, mint a KKV-k. Főként a nagy digitális platformok, mint a Google és a Facebook nem adózik annyit, mint a többi cég. A legtöbben igazságtalannak tartják ezt a tényállást, és ez persze befolyásolja az adózási morált is, azt mondják sokan, hogy miért fizessek én adót, hogyha a nagy cégeknek nem kell adót fizetniük. De nem csak, hogy igazságtalan az egész, hanem nem is hatékony, nem egységesek a játékszabályok, és éppen ezért gondolom azt, hogy az Európai Parlamentnek orvosolnia kell ezt, és hát általában itt a házon belül azért sikerül valamiféle közös irányban megállapodnunk a társasági adót illetően. Remélem, hogy ez most sem lesz másképpen mert függetlenül attól, hogy igazságtalannak vagy kevési hatékonynak tartjuk ezt a tényállást, valamilyen módon kezelnünk kell a problémát. Vannak olyan megoldások, megoldási lehetőségek, amelyek azt gondolom elfogadhatatlanok. Az első ilyen lehetőség az lenne, hogy semmit nem teszünk. Luxemburg és Írország támogatják például azt, hogy ne tegyünk semmit. Ha semmit nem teszünk, akkor viszont fennmarad ez az igazságtalanság, ez a hatékonytalanság. Ezek az országok azt szeretnék, ha minden úgy folytatódna, ahogy eddig is volt. Szerintem az Európai Parlament nem ezt a megoldást fogja választani. Egy másik megoldás az lenne, hogy megvárjuk, hogy egy világszintű megoldás szülessen. A Google CEO-ja azt mondta, hogy igen, hajlandók vagyunk adózni, de akkor világszintű szabályrendszerre van szükség. Persze, hiszen akár meddig eltarthat az, hogy egy ilyen globális szintű adórendszer létrejöjjön. Persze, hogy azt mondja, hogy majd egy ilyen globális rendszeren belül adózik, hiszen ki tudja, meddig tart, hogy létrejöjjön ez egyáltalán. Én azt gondolom, hogy az OECD egy fontos fórum, de szerintem egy európai kezdeményezésre is szükség van, annak érdekében, hogy a nemzetközi padhelyzetet megszüntessük. Tartozunk a választópolgárainknak azzal, hogy a hatékonytalanságot és az igazságtalanságot felszámoljuk, de emellett igenis vezető szerepet kell vállalnunk a globális szintéren is, és nekünk kell meghatároznunk a XXI. század normáit ezen a téren. Az Európai Parlament persze lényegében már felmutatta a jövőbeni irányt, ugyanis a CCCTB-ről szóló jelentést is nagymértékben támogatták a kollégák. Ennek én voltam a jelentéstevő, és korábban Ellen Lamassur is készített egy jelentést ebben a témában, és az is nagy támogatottságot élvezett. Ezek a jelentések nagyon nagy változást hoztak a társasági adózás területén, hiszen nem a forrás elve vagy a származás elve érvényesült elsősorban, ezen jelentésekben. Ezek a jelentések gyakorlatilag a 21. század számára működőképesé tették a rendszert. A fő kérdés szerintem mindig az kell, hogy legyen, hogy az általunk alkalmazott eszközök jövőbe mutatóak-e. Az egyik érv, amelyet az imént említettem, pontosan ez, Európának jeleznie kell azt, hogy hajlandó felszámolni a jelenlegi rendszerben rejlő hatékonytalanságot és igazságtalanságot, és ezáltal a világ, a nemzetközi közösséget is rábírjuk arra, hogy cselekedjen, beleérte az OECD-t. A digitális szolgáltatások forgalmi adóját ennek fényében egy időszakos eszközként tekintem, amely segít bennünket abban, hogy egy hosszú távú strukturális megközelítést dolgozzunk ki. Ez az eszköz, ez a szolgáltatási adó megnyitja az utat a további változások előtt. A fő kérdés az, hogy a CCCTB javaslatban szereplő piaci hozzáférésre vonatkozó rendelkezések, és az új jelentésben szereplő elveket hogyan össz- egyeztetjük össze egymással. Én azt gondolom, hogy a CCCTB megközelítése amely azt mondja, hogy a nyereség után fizetendő adó attól függ, hogy hol születik a nyereség, és hol történik az értékesítés, és hogy a fogyasztók hol helyezkednek el. Ez volt ugye a korábbi elve. Ehhez képest most egy általánosabb megközelítést alkalmazunk. Ezt a különbséget úgy gondolom elfogadhatjuk, mindaddig, amíg egy hosszabb távú megoldás felé vezet bennünket mindez. Néhány specifikus, konkrét kérdésem is van. Az Európai Bizottság azt javasolja a DST esetében, a digitális szolgáltatási adó esetében, hogy 3%-os adózási rátát alkalmazzunk a forgalomra nézést. De felvethetjük tekintettel arra, hogy a digitális platformok milliárdokat keresnek Jeff Bezos nem véletlenül a világ egyik leggazdagabb embere, és már Zuckerberg is a leggazdagabbak közé tartozik. Felvethetjük tehát, hogy ennek tükrében a 3% elég-e. De hát úgy gondolom, hogy nem nincs szükség magasabb arányra, hadd döntsék el a tagállamok egyébként, hogyha magasabb kulcsal akarnak dolgozni avagy sem. Tehát ez az egyik kérdés. Úgy gondolom egyébként, hogy ez egy nagy, nem túl magas adókulcs, tekintettel arra, hogy a digitális platformok milyen hatalmas nyereségre tesznek szert. Mert ne felejtsük el, az e a világ legnagyobb cégei most az Apple, a Google, a Facebook, az Amazon és a Microsoft. Nem mondhatjuk, hogy ezek szegény cégek, épp ellenkezőleg. Legalábbis a részvényesek nem így gondolkodnak, és az értékpapírpiacok összességében sem. Tehát az első kérdés az, hogy magasabb legyen -e ez az adókulcs, illetve legyen -e egy minimum kulcs, egy minimális adókulcs. Aztán az adatok értékesítését megadóztassuk-e vagy sem, ez a második fontos kérdés. Igen, szerintem egyértelmű, hogy igen a válasz, hiszen máskülönben egy olyan helyzet állna elő, hogyha a vállalkozásokon belüli adat forgalom forgalmat megadóztatjuk, miközben a cégek közötti adatforgalmat nem adóztatjuk meg. Kialakulhat egy ilyen helyzet. Hogyha tehát az értékteremtést vesszük alapul, akkor az azt jelenti, hogy a fogyasztók által létrehozott adatok értékesítését is meg kell adóztatnunk, nem látok logikát abban, hogy ezt nem adóztatjuk meg. Persze az már egy másik kérdés, egy szélesebb vita tárgya, hogy ezek a digitális platformok mihez kezdenek az adatainkkal, most ebben az esetben az adatok értékesítésével kell foglalkoznunk. Még egy percem maradt. Az Európai Parlament már javaslatot tett egy úgynevezett Digital Permanent Establishment létrehozására. Ez egy logikus lépés, A digitális jelenlét bevezetése úgy gondolom észszerű a nemzeti társasági adórendszerek esetében is, és úgy gondolom, hogy itt egységes megközelítésre van szükség mind a 28 vagy 27 tagállamban. Tudom, hogy ez egy nehéz téma, és később még gyűjthetünk információt ez ügyben. A bizottság azt javasolta, hogy legyenek egy kicsit magasabbak a küszöbértékek, a benchmarkok. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság miért gondolja azt, de úgy gondolom ez a koncepció maga tükrözi a legmodernebb elgondolásokat, és a nemzeti társasági adórendszerekbe is be kellene azt vezetni. A kérdés persze az, hogy mihez vezet ez a továbbiakban, hogyan teremtünk kapcsolatot a keletkezett nyereség és a tagállamok között. A bizottság kétféle javaslatot terjesztett elő ezzel kapcsolatosan, az egyik a CCTB, CCCTB megközelítését követi. A digitális szolgáltatási adókra vonatkozó javaslat esetében azonban visszatértünk a korábbi rendszerhez, vagy visszatért a bizottság a követke, korábbi rendszerhez. Ennek úgy látom nincs értelme. Ellentmondást látok ebben. Szerintem az Európai Bizottságnak még dolgoznia kell ezen, és az Európai Parlamentnek is elő kellene terjesztenie egy javaslatot ebben a témában. Egy Európa, hiszen és ismét csak visszatérek ehhez a gondolathoz, az Európai Uniónak kell irányt mutatnia abban, hogy hogyan kell a társasági adórendszert megreformálni úgy, hogy az a 21. században működőképes legyen. Itt kell utat mutatnunk a világnak. Az Európai Uniónak a hatékonytalanságot és az igazságtalanságot kell orvosolnia, amely jelen pillanatban uralkodik. Vannak hatalmas, nagyon nagy nyereséget zsebrevágó cégek, amelyek alig adóznak. Ezt nem lehet elmagyarázni, megindokolni sehogyan sem a választó polgárok irányába, és ez még visszaüthet majd a választások alkalmával jövőben, jövőre. Köszönjük, Paul, mielőtt az árnyék jelentéstevőknek adnám meg a szót. Üdvözlöm Valeszke Gromer asszonyt az Európai Bizottság részéről, és ha jól értem, akkor a végén szeretne majd ő is hozzászólni és reagálni az elhangzottakra, nagyra, nagyra értékelném ha ezt megtenné, először az árnyék jelentéstevők következnek, majd a spontán hozzászólók, és akkor kap majd szót az Európai Bizottság, valamint végezetül ismét a jelentéstevők. Árnyék jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők részéről Poltánk SND, de őt az imént hallhattuk már, úgyhogy Gabriel Mato következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a két jelentéstevőnek, hogy ezt a nagyon fontos témát fölvázolták. Nos, a digitális piacsal kapcsolatban azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy ezt prioritásként kell, hogy kezeljük. Az Európai Parlamentnek pedig ebben szerepet kell válni. Nagyon fontos az, hogy modern adórendszerünk legyen, és főleg a digitális lehetőségeket kell ezzel kapcsolatban kiaknázni, ne, ne Feledjük, hogy Európában nagyon sok fogyasztó tömörül, és a digitális cégek sokkal gyorsabban nőnek, mint az átlag Európában, és megváltoztatja a digitális piac a viselkedésünket, az üzletkötés módját, és általában a gazdaság jellemvonásai is megváltoznak. Azt gondolom, hogy a digitális a digitális lehetőségek mindenképpen jót tesznek az adózás új módjának, és az együttműködést is javíthatják. Úgy gondolom azonban egyértelmű, hogy nem felel meg a jelenlegi szabályrendszer ennek az új digitális valóságnak, és az adórendszerben is megnyilvánul ez, elavultak az adó szabályaink a digitális világ fejlődéséhez képest. Nagyon fontos az, hogy megoldjuk azt a problémát, hogy nem ugyanott keletkezik a, keletkezik a profit, mint ahol adóznak ezek a vállalatok. Ezen mindenképpen javítanunk kell, és a digitális jelenlét a digitális jelenlétet, mint olyat, és be kell vezetni az adórendszerbe. Azt gondolom, hogy mindenkiben megjelent már ez az igény, hogy ezt a problémát valahogyan kezeljük, és az egyik kolléga említette az OECD munkáját, a G20 miniszterre is foglalkoztak ezzel, tehát a nemzetközi adórendszert kell valahogyan megfeleltetni a digitális változásoknak, a digitális vállalatoknak, meg kell nézni azt, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennie azoknak az országoknak, azok, át, akik átmeneti intézkedéseket szeretnének végrehajtani. És ne felejtjük, hogy maga az a tény, hogy egyre digitálisabb a gazdaságunk, az teszi szükségesé, hogy új típusú adókat vagy módozatokat vezessünk be. Szerintem ez mindenképpen jó út, jó irány, és az Európai Uniónak egyértelműen vezető szerepet kell vállalnia nemzetközi szinten ebben a kérdésben. Nagyon sok mindenről kell beszélnünk ezzel kapcsolatban. Beszélnünk kell persze adókulcsokról, százalékokról, ez nyilvánvaló, és azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elméleti vitát kell folytatnunk ezzel kapcsolatban. Most kell föltenni ezeket a kérdéseket, most kell ezeket a megfontolásokat előhozni. Ez egy nagyon bonyolult téma, nyilvánvalóan, de hosszú távon olyan megoldásra van szükség, hogy megfelelően stabil adó szerkezet szülessen. Ne feledjük, hogy a digitális piacnak egyre nagyobb a részesedése a gazdaságban, nem szabad, hogy fragmentált legyen a piac, és elő kell segítenünk azt, hogy megfelelően tudjanak működni ezek a vállalatok. Tehát, egy, tehát úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott, illetve egy megfelelően tisztességes megoldásra van szükség, és előre várom majd az együttműködést a kollégákkal. Köszönöm, Gabriel! Sifox úr az ECR részéről jelentéstevő. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket nagyon alaposan meg kell gondolni akár filozófiai jellegű kérdések is fölmerülnek. Hogyan lehetséges az, hogy egy vállalat egy olyan tagállamban működjön, ahova soha be nem lépett fizikailag? Szerintem az itt a lényeges kérdés, hogy pontosan milyen kritériumok alapján eh, határozzuk meg a szignifikáns jelentétet, digitális jelenlétet. Szerintem nemzetközi megoldásra van szükség és meg kell gondolni azt, hogy a vállalati adózást hogyan kell megreformálni. Ez egy hosszú távú megoldásra van szükség. Én azt értem, hogy a bizottságnak az a célja, hogy egyértelmű, illetve öm, tisztességes viszonyokat, viszonyokat öm, teremtsen, és azt gondolom, hogy a különböző típusú gazdasági, működő gazdasági jelenlétek, jelenlétek között is igazságoságra kell törekedni. Nem szabad, a kis digitális vállalkozásokat diszkriminálnunk. Olyan üzenetet kell kiküldenünk a világba, hogy örülünk annak, hogy ilyen digitális vállalatok vannak az Európai Unióban. Vannak olyan kollégák, akik kétségekkel merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az, hogy az Európai Unió vajon magának vindikálja e a különböző tagállamok adó kivetési jogát. Köszönöm. Petri Jezsely következik. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, már régóta várunk rá, vagy vártunk rá. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem jó az időzítés, és hogy finoman fogalmazok, azt gondolják, hogy ez beleillik a Trump agendába, kereskedelmi agendába. Szerintem késői ez a javaslat, és láthattuk is, hogy a digitális vállalatok adózásának hiánya milyen gondokat jelent. Hmm. Azt gondolom, hogy a hagyományos cégek, illetve a digitális cégek közötti olló egyre csak nő. A bizottsági javaslat ezzel a problematikával foglalkozik, tehát a digitális cégek, illetve a hagyományos cégek közötti eh, különbséget megpróbálja logikusan eh, legyőzni megfelelő adóztatással. Moszkoviszi biztos úr csapata olyan adatokból indultak ki, melyek alapján elmondható azt, hogy 9%-os a társasági adó befizetési arány, adó kulcsa, a, tehát a digitális cégeknek Európában 9% az átlag befizetésben a hagyományos cégeknek meg 26%, hát ez nagyon kevés, és elmondható, hogy nagyon sok cég esetében a nemzetközi forgalomban szerzett profit után, szerzett, a nemzetközi forgalom után adóztak a legtöbbet. Nos, tudom, hogy vannak kollégák, akik aggódnak, azt gondolják, hogy az innovációnak rosszat tehet ez a javaslat. Szerintem megfelelő a megfelelő szabályozás hozzájárul az innovációhoz. De a lényeg az, hogy megvalósuljanak a jogszabályok, és ne jelentsen ez egy bürokratikus akadályt. Megfelelő egyesülre kell itt is törekedni, mint bármikor máshol. Úgy kell ezt megtenni, hogy közben az innovációt elősegítjük. De egységes belső piacra törekszünk, és éppen ezért ezt a kihívást mindenképpen föl kell vállalni az EU-nak. Ami a küszöböket illeti, illetve a különböző számadatokat, kulcsokat, azt gondolom, hogy úgy kell ezt megoldani, hogy ne jelentsen ez plusz terhet a cégeknek. Ami a digitális szolgáltatásokra vonatkozó ideiglenes szabályt illeti, azt gondolom, hogy itt akár szakmai, akár magánélethez való jog szempontjából is meg kell ezt gondolni. Az, hogy a felhasználók elhelyezkedése alapján adózzunk, ehhez az, ahhoz az kell, hogy tudjuk, hogy hol vannak ezek a felhasználók, és ezek az adatokat ugye elvileg meg is kell tartani. Ez komoly kérdéseket vesz fel, a GDPR-rel is össze kell hangolni mindezt a szabályozást, és ezzel kapcsolatban érdekelne a bizottság véleménye. A frakcióm ezt nagyon fontosnak tartja. Elnök úr, végezetül hadd mondjam el azt, hogyha igazságosabbá tesszük a digitális adózást, akkor a globalizáció, a globalizáció előnyeiből azt gondolom, hogy szélesebb rétegek részesülhetnek. Köszönöm szépen, Péter. A zöldektől nem látok egy senkit, aki jelentkezne. A GUE következik. Serdeván kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen ezeket a nagyon értékes hozzászólásokat, a felvetett kérdéseket. A nyár előtt az adó szakértők azt mondták, hogy az EU-ban 20 kaléka a társasági adóknak elvész, és Ebben a digitális cégek, Apple, Google, Facebook, stb. jelentős szerepet játszanak. Éppen ezért az OECD szintjén a G20-ak foglalkoztak a digitális gazdaság megadóztatásával. Már 2010 óta a Base Erosion Profit Shifting folyamat keretében és a hatékony ellenintézkedésekre történő törekvés egészen eddig az USA hozzáállása miatt bukott meg. Éppen ezért baloldalként üdvözöljük azt, hogy most európai szinten ez prioritást kap a jelentés tevők már utaltak arra, hogy főleg az új országok érdekeltek abban, hogy az osztrák soros elnökség végéig egységes EU szabályozást hozzanak tető alá. Hallottunk azonban a tagországoktól kritikus megjegyzéseket is, és meglátjuk majd azt, hogy a tárgyalások hogyan zajlanak, hiszen a tagországok kompetenciája az adózás, viszont mindez a parlamentnek szabad kezet játékteret ad a progresszív megoldások kidolgozásához, megoldási javaslatok kidolgozásához. Éppen ezért, kedves kollégák, arra invitálom önöket, hogy a digitális cégek adózás elkerülési gyakorlatainak gátát szabjunk, legyen igazságosabb az adóztatás. Fontos, hogy ez egyik célunk legyen, a polgárok ezt várják tőlünk, másrészt pedig konzernek megadóztatása a 20. századból a 21. századba kerülhet át, illetve fontos ezzel a digitális értékteremtés jelenének és jövőjének megfelelő teret adni. A javaslatokat pozitívan értékelném. A koncepció bevezetése üdvözlendő a bizottság részéről, és ennek már rég itt volt az ideje az elszámolási értékekhez való árakhoz való ragaszkodás azonban az én frakcióm számára nehéz pont az átmeneti adózás és megfelelő célt követ, a kettős adózási elkerülés megakadályozása az egyik cél. Nagyon fontos, hogy az adóhatóság a az önbevallásra sarkalja az adózási alanyokat. Vannak azonban romantikus aspektusok is javaslatban. Az 5 milliárd euró túl kevés, hogyha megnézzük a korábbi adózási bevételeket, és az adózás a, a bevételek e, alapul, függetlenül a nyereségtől, Hát számunkra különösen problematikus ez a pont, és hogyha az árbevétel viszonyását a profithoz való viszonyulását megnézzük, a különböző cégek különböző nyelvezetet használnak, a tervezett 3% a Google esetében túlságosan alacsony esetleg, más cégek számára azonban túlságosan magas, viszont a jelentéstevő már utalta az adózás mértékére, tehát mi nyitottak vagyunk más modellekre, progresszív adózás kialakítására, az adózás jelenlegi céljai úgy, történ, úgy tűnik, hogy nem célra vezetőek, ami pedig a monopóliumszerű helyzeteket illeti a digitális szolgáltatások piacán. Arra um, hívja fegyelmet, hogy meg kell vizsgálni a végfogyasztó felé történő terhelést. Ez nagyon problematikus a számunkra, és az is, hogy bizonyos digitális szolgáltatások, mint például a Spotify vagy a Netflix eddig kikerültek az adózásból, és itt nem látjuk ennek még megalapozott érvelését, az emögötti megalapozás évelést, az általános forrásadót, a forrásadó valószínűleg a hatékonyabb út lehet és mi ezt más gazdasági ágazatok számára is fontosnak tartjuk. Köszönöm. Köszönöm, Martin. Az FDD képviseletében Valé úr. Köszönöm szépen. Köszönöm Rozáti Estánguraknak a hozzászólásukat. A parlament azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet vállal ebben a harcban, ez pozitív, ez az egyik legnagyobb eh, kihívás, ami jelenleg eh, előttünk áll. Jelenleg hihetetlenül nagy a forgalma a nagy digitális cégeknek, akár egy eh, fejlett ország GDP-ével is felér egy, egy ilyen cégnek a forgalma. Tehát az, hogy megfelelő módon adózzanak ezek a cégek, ez mindenképpen egy goldandó kérdés. Szerintem a lehető legnemzetközibbé nemzetközibbé kell tenni ezt a kérdést, tehát globális megoldásra van szükség, de ezzel párhuzamosan európai megoldásra is szükség van, mert ugye az európai kontextus és nemzetközi kontextus nagyon sok fogyasztót tömörít az Európai Unió. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy valamilyen módon megfogjuk ezeket eh, a digitális cégeket, nemzetközi cégeket. Már eh, elég hosszú ideje foglalkozunk ezzel a problémával. Európában, az euróvezetben, akár alapító országokra is eh, vonatkozik ez a probléma, Hollandiára és Luxemburg, Luxemburgra gondolok. Sokszor nem beszélünk erről, vagy ott van Írország is, ezeknek az országoknak is mindenképpen el kéne sajátítani ezeket a szigorúbb adószabályokat. Mindenképpen föl kéne lépni ezen országokkal szemben, hiszen hihetetlenül torzító hatása van, a versenyre torzító hatása van az ott meglévő adórendszereknek. Szerintem nem kesztyűs kézzel kéne bánni ezekkel az országokkal, hanem akár ököllel is le lehetne csapni. És azt gondolom, hogy nem a polgároknak kéne megfizetni az adó oroszlán részét, hanem pontosan ezeknek a cégeknek, mert hogyha ez nem történik meg, az nagyon rosszat tesz az általános erkölcsnek, adófizetési erkölcsnek. Köszönöm. See anyone from ENF? And if this is the case, Köszönöm. Áttérünk a spontán felszállások körére. Ez egy nagyon fontos anyag, mert fontos mindenben részt venni. Én magam felteszek egy kérdést, hogy biztosítsam a részételt. Kérdéseim vannak az anyaggal kapcsolatban, de azt gondolom ezekre a bizottság könnyen választ tud adni, viszont az elhangzott felszállásokhoz is kapcsolódik mindez a, az adó elosztásával is foglalkozunk, a profit elosztásával, illetve bizonyos cégek a adózását mennyire szeretnék megemelni adóját. Én úgy értettem, hogy főként az elsőről van szó, viszont a javaslat mellékhatásaként a kettős adózás is felmerülhet, tehát meg szeretném kérdezni azt, hogy milyen mértékben szerepel ez az elem a javaslatban, illetve a kettős adóztatás mennyire probléma. A második pont ahhoz kapcsolódik, amit Darius az elején mondott, itt a digitális gazdaságra összpontosítunk ennek egy részére, de úgy tűnik, hogy az adó fair felosztása nem kizárólag a digitális gazdaságra vonatkozik, hanem a távértékesítésre is. Ebben könnyű részt venni, illetve a piacon jelen lenni, értéket teremteni, profitot generálni fizikai jelenlét nélkül. Tehát a kérdésem az, hogy milyen mértékben kellene a javaslat hatáját kibővíteni, illetve a, a távértékesítés, ez mennyiben kell, hogy kiterjedjen. És végül, de nem utolsó sorban, a profit adóztatása működhet, bizonyos esetekben ez túl lárcsony, ahol ez elhangzott, más esetekben túl magas, amikor nincs profitja a cégeknek. Hát azt gondolom, hogy a profit adóztatásával kapcsolatban egy más megoldásra kell, hogy áttérjünk az árbevétel allokációjánál, a digitális gazdaságban, illetve a távértékesítésében nagyon nehéz a költségeket allokálni. Én azt szeretném eh, megnézni azt, hogy mennyire komolynak találják ezeket a kérdéseket. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó javaslat, Ahogy Petra mondta, fontos, hogy ezt a problémát ne negligáljuk. Amúgy az adó erózió, az adó alap, alapján igen, furcsa megoldásokat vethet fel. Szeretne még valaki hozzászólni a vitához, ha nem, akkor Gromer úrat kérem meg a Taxhood DG képviseletében hogy szóljon hozzá a vitához, illetve reagáljon bizonyos pontokra. Köszönöm szépen! Felszólásomat arra uh, korlátozom, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljak, és a jelentős digitális jelenléttel kezdem. A küszöbökre vonatkozott az egyik kérdés, illetve hogy hogyan dolgoztuk ki mi alapján a küszöböket. És nagyon fontos egy dolgot észben tartani a javaslat kapcsán, a gyakorlati megoldások kapcsán, a mai állapottal összevetve a nagy cégeknek egy adott EU-s tagországban valahol van fizikai jelenlétük, más esetben azonban nincsen fizikai jelenlétük az EU-ban, potenciális módon különböző digitális jelentős digitális jelenlét valósulhat meg a különböző EU-s tagországokban, és fontos csökkenteni az adminisztratív terheket. Vannak becslések, hogy 68 ezer euróba kerül egy cég létrehozása, a küszöbökkel pusztán azt szerettük volna biztosítani, hogy azok a cégek, amelyek de eh, ezek a terhek hárulnak, fontos, hogy megfelelő profitot termeljenek, Azért, hogy ki tudják fizetni ezeket a plusz adminisztratív terheket, ezek voltak tehát a gyakorlati okai a említett három küszöbnek. Azt szerettük volna biztosítani, hogy ez a cég, amely aktív egy adott helyen megfelelő bizonyos profitra tehessen szert. Ez nem vonatkozhat minden cégre, de mi ezt megpróbáltuk megfelelően magasra tenni. Át szeretnék ugrani a digitális szolgáltatásokra kivetett adóra. Az utolsó elhangzott kérdéssel kezdeném. Miért árbevétel alapján történő adózás legyen, illetve a költségek allokálásnak mik a lehetőségei? Itt egy fontos dolog, amit szem előtt kell tartani az adó kialakításával. Azt gondolom, hogy nagyon sok uh, megszorításba is ütközünk, tehát nagyon fontos természetesen a meglévő jogi keretet figyelembe venni, és tiszteletben tartani az EU-ban az szabadsági szabadságjogokat, az ÁFA e keret, a VTO szabálya és a többi. Itt nincs túl sok opció, ami az árbevételi adót illeti. Ez a kereten belül megvalósítható, a profit kivetett adó a preferált megoldás, viszont ha az átmeneti megoldást választjuk, akkor visszatérünk a kiinduló ponthoz, a jelenlegi helyzethez, a megszorításokhoz, és ezek a nemzetközi adókeretben megvannak, amelyeket bilaterális adó megállapodások szabályoznak, tehát a profitra kivetett adó, mint megoldás visszavezet a régi problémához, és ez nem működhet átmeneti megoldásként. Mert hát, hogyha visszatérünk ezekre a megszorításokra, mi szerettük volna azt, hogy ez egy egyszerű adó, könnyen megvalósítható, hiszen itt egy interim adóról van szó alapvetően, és éppen ezért nem tettünk különbséget az adószintek között, ezt nem alakítottuk ki. Fontos, hogy egyenlő legyenek, egyenlők legyenek a feltételek, egyenlő adózás vonatkozzon minden tagországra, adószint, nagyon fontos a cégek által viselt költségek figyelembevétele, úgy gondoltuk, hogy a 3 százalék a megfelelő egyensúlyt teremt, ez nem túl magas, túlságosan magasra megyünk, és nem vesztük ki a hiányt eh, termelő cégeket. Az elemzéseink alapján a legtöbb eh, cég nagy nyereséget termel, nyereséget termel, tehát mit szerettük volna megtartani az egyensúlyt. Elhangzott egy további kérdés is, egy kicsit ugrálok a feljegyzéseimben, ezeket eh, megpróbálom sorrendben venni ami a profit attribúcióját illeti, illetve a strukturális megoldásokat, illetve hogy miért a régi szabályokat követve tesszük meg mindezt. A profit attribúciójával a régi szabályokat a transfer pricing alapján kezeljük, és a funkcionális elemzés alapján és ez más, mint a, más, mint a CCTB, ez pedig eh, a megfelelőségi terheket illetően is jó megoldás, kevesebb teher a cégekre nézve, illetve a mesterséges profit shifting elkerülésére és az adózás csökkentése érdekében, és mi ezt preferáljuk a társasági adózás eh, kialakításánál, a javaslatunkban is ez szerepel, a CCTB nem vonatkozik az összes tagországra, ez csak önkéntes alapon érvényes, és kötelező érvényű csak a 750 mm, mm, millió euró fölötti árbevételre rendelkező cégekre vonatkozik és a tanács azzal bízott meg bennünket, hogy készítsünk egy olyan javaslatot, amely tartja a jelenlegi adózási keretet. Éppen ezért a mi javaslatunk megtartja a régi rendszert, a jelenlegi rendszert, a funkcionális elemzések készítésénél, a, transfer pricing rendszerrel szeretnénk azonban ezeket a szavakat frissíteni, és reflektálni a fogyasztók hozzájárulását a szabályokhoz. Then there was a question. Elhangzott egy kérdés, egy aggály a digitális szolgáltatások mi szerint ez ezekre kivezett adókat ráterheljük a fogyasztókra, vagy más cégekre, melyek ügyfelek. Válaszunk erre röviden az, hogy igen, ez előfordulhat, ugyanúgy, mint bármely más adónál, viszont ez nem az aggályunk. A mi aggályunk az, hogy azt biztosítsuk, hogy minden cég ugyanolyan szintű adót fizet, egyenlő feltételeket szeretnénk teremteni, különböző cégek az adózást a fogyasztókra terhelik a cégekre, ez nagyban attól függ, hogy a szolgáltatás, az áruk mennyire átválthatóak, felválthatóak, de ez nem az aggályunk. Mi első lépésben azt szeretnénk biztosítani, ha az összes cég ugyanolyan szintű adót fizet. Azt gondolom, hogy nagyjából ezek voltak a konkrét kérdések, és akkor most átadnám a szót kollégámnak, Bártnak, aki kiegészít majd a digitális szolgáltatások definíciójánál és a szignifikáns digitális jelenlét témájában. Uh, Köszönöm szépen. Ami a jelentős digitális jelenlétet illeti, annak definícióját először is szükség van egy digitális interfészre, tehát egy weboldalra, vagy valamilyen applikációra, amelyet használhatnak a felhasználók és ezen digitális interfészen keresztül nyújtják a cégek a digitális szolgáltatást. Ami az interfész, a digitális interfész definícióját illeti, a 2011-es szabályozásban található erre utalás, különösen ami a hetes cikkeit illeti, az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik ez a szövegrész. Olyan szolgáltatásokról van tehát szó, amelyeket az interneten keresztül nyújtanak, amelyek technológiafüggőek, és minimális emberi ö, intervencióra van csak szükség a szolgáltató részéről. Van egy egész függeléke ennek a szabályozásnak, illetve javaslatnak, amely részletesen elmagyarázza, hogy mely szolgáltatásokat tekintjük digitális szolgáltatásnak, illetve melyek azok a szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a digitális szolgáltatások körébe. Ide tartoznak a digitális termékek, a szoftverek, és így tovább. A digitális szolgáltatások körén kívül esnek azok a termékek, amelyeket az elektronikus adatfeldolgozás révén értékesítenek. Tehát a digitális szolgáltatások olyan fogalom meghatározását használjuk, amely a már létező koncepciókkal dolgozik, és amelyeket az adóhatóságok és adófizetők is jól ismernek már. Még egy megjegyzést tennék a nyereség allokációra és a CCCTB-re vonatkozólag. Úgy gondoljuk, hogy végeredményben a CCCTB megtartalmaznia kell a jelentős digitális jelenlét koncepcióját is. Lehet, hogy formális kigazításra lenne szükség annak érdekében, hogy a megfelelő nyereségallokáció megtörténjen a digitális vállalkozások esetében is. Köszönöm. Ha megengedik, még egy perc erejéig kiegészíteném az elmondottakat, mert azt hiszem egy-két kérdés kimaradt. Felmerült a kérdés, hogy az adó másként történő elosztásáról van szó, vagy az adó emeléséről, és az igazság az, hogy mindkettőről szó van. A jelentős digitális jelenlétre vonatkozó javaslat másként osztja el majd az adót, tehát ez a szabályozás hatást gyakorol majd arra, hogy a vállalkozások hol fizetnek társasági adót, de remélhetőleg ennek eredményeképpen az adó emelkedik is, mert kisebb lesz a lehetősége annak, hogy a nyereségeket mesterségesen más joghatóságba helyezzék át. Rákérdeztek az adók tisztességes allokációjára is, ami nem csak a digitális szolgáltatások területét érinti. Igazuk van, ismét csak a CCCTB javaslatunkra utalnék, ehelyütt, amely véleményünk szerint orvosolja ezt a helyzetet. A CCCTB hogyha kiegészítjük azt a jelentős digitális jelenlét fogalmával, orvosolja ezt a problémát, ugyanis a CCCTB esetében is az adózta, a megadóztatott nyereségeket is alokáljuk egy-egy joghatósághoz, és az egyik módja ennek az, hogy ott, ahol az értékesítés történik, ott születik elvileg egy adóztatható nyereség is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Néhány szó erejéig megadnám még a jelentéstevőknek a szót. Darius. Először is köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a nagyon érdekes vitában. Mindössze két-három dolgot szeretnék említeni. Ennek az egésznek a lényege, a célja az, hogy biztosítsuk, hogy egyenlő feltételek mellett működjenek a vállalkozások, erre szeretném emlékeztetni a kollégákat, és biztosítani akarjuk, hogy az adózási rendszer az Európai Unióban igazságosabb legyen. Azok, akik ellenzik ezt a kezdeményezést, és azok azt szeretnék, hogy ne tegyünk semmit, más szóval egyetértenek a jelenlegi rendszerrel amely viszont tökéletlen, hiszen nem biztosítja az igazságosságot, és rengeteg lehetőséget biztosít az adózás elkerüléséhez, elkerülésére főként a nagy cégek esetében. Ezt szem előtt kell tartanunk. Ha ebben egyetértünk, akkor persze még meg kell vitatni a részleteket is, de azt hiszem a közös célunk az kell, hogy legyen, hogy egy igazságosabb rendszer jöjjön létre, amely biztosítja azt, hogy minden vállalkozás egyenlő feltételek mellett tudjon működni. A második megjegyzésem az, hogy nem arról van itt szó, hogy mindent megadóztassunk, ami digitális jellegű, hiszen az egész globális gazdaság digitálisan működik már. Ahogyan elhangzott, az interneten keresztül történő értékesítés nem fedi ez az irányelv. Hasonlóképpen van egy egész sor szolgáltatás, például az adatok továbbítása és hasonlók nem kerülnek az adózás hatáskörébe ezzel az új eszközzel. Ha jól értem, az Európai Bizottság ezzel szemben azt szeretné, hogy az olyan szolgáltatásokat adóztassuk meg, amelyeket máskülönben nem sikerülne megadóztatni. Egy fontos kérdés az adók elosztása, illetve az, azok, annak megváltoztatása, illetve az adóemelés. Úgy gondolom, ez az új rendszer egy igazságosabb adóallokációt tesz lehetővé, de persze bizonyos tevékenységek esetében az adózás, az adó növekedni fog, illetve vannak olyan szolgáltatások, amelyeket most első ízben fogunk megadóztatni. Mindez azért következik be, mert nem lehet már az alacsony adókulcsal működő joghatóságokba áthelyezni majd a nyereséget. Ami a pedig a fogyasztókra vonatkozó kérdést illeti, természetesen minden adónem esetében, minden közvetett adónem esetében előfordulhat, hogy a fogyasztókra helyezik el át az adóterheket, de persze ennek az ellenszere a megfelelő verseny hogyha megfelelő verseny alakul ki a vállalkozások között, akkor nem lesz lehetőség arra, hogy az adók teljes összegét áthelyezzék a fogyasztókra. Mindig szem előtt kell tartanunk, amikor adóról beszélünk azt, hogy az adó pozitív és negatív hatással is jár. Egyrészt növeli a költségvetést, másrészt viszont nyilvánvalóan csökkenti a megadóztatott egyének, illetve társaságok mozgásterét. Mindig az a legfontosabb, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk. Paul, szeretnél még mondani néhány szót? Igen. Egyetértek azzal Rosetti kollégával, hogy ez az e- igazságos és hatékony adóztatásról szól. Ezt nem szabad elfelejtenünk. A vitát halván azonban azt látom, hogy a kollégák nagy része tisztában van azzal is, hogy egy nagyon fontos problémával szembesülünk, amelyet kezelnünk kell, és még a választások előtt meg kell mutatnunk azt, hogy kezelni tudjuk ezt a problémát. Nem engedhetjük, hogy az olyan cégek, mint a Google és a Facebook, amelyek hatalmas nyereségre tesznek szert, továbbra is ne, vagy alig fizessenek adót. Meg kell mutatnunk, be kell bizonyítanunk, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk. Elhangzott néhány kérdés a végrehajtással kapcsolatosan. Ez persze egy nagyon fontos kérdés, mert részben új területen merészkedünk az adózás terén. Szerintem az Európai Parlament feladata elsősorban az, hogy világos jelzést adjon arra vonatkozólag, hogy ezen a téren, a digitális adóztatás terén de a társasági adó terén is milyen irányba kellene haladnunk. Egy működőképes, meggyőző megoldást kell találnunk, arra vonatkozólag, hogy ezt az adó rendszert hogyan kívánjuk megújítani a gyakorlatban. Hiszen, mint mondtam, egy teljesen új területről van szó, és a hatékonyság és igazságosság jegyében kell ezt az új területet feltárnunk. Köszönöm szépen, Paul. Köszönöm a jelentéstevőknek, az árnyék jelentéstevőknek és a bizottságnak. Ami a menetrendet illeti, illetve ütemtervet, szeptember 10-én lesz egy nyilvános meghallgatás, a jelentés tervezetről október 9-én beszélünk, október 16 a módosítók benyújtásának határideje, módosítók megvitatása november 19, a szavazás, a a december 3-án kerül sor, és januárban kerül a plenáris elé a dosszié. Ezzel a 7-es és 8-as napi rendi pontokat lezártuk, azonnal haladunk is tovább. Az Európai Üzleti Közösségi Finanszírozási Szolgáltatók és a pénzügyi eszközök piacai. A két hátralévő pontunk Ashley Fox és Caroline Nagtegel a jelentéstevőink. Rengeteg az árnyék jelentéstevő, ezért a titkárság azt javasolta, hogy minden jelentéstevő 8 percet kaphasson, először is Ashley Foxnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Üzleti Közösségi Finanszírozásra vonatkozó javaslat nagyon fontos és pont időben érkezik. A válság után ez a szakbizottság nagyon fajsúlyos jogalkotási munkát végzett, főként azon esetében nőtt a jogszabályok száma, akik a vállalkozásoknak hiteleznek. De úgy gondolom az alternatív finanszírozást is elő kell segítenünk, valamint a tőkepiaci unió létrejövetelét. Létrejöttét. Úgy gondolom, ez a jelentés hozzájárulhat ehhez, ezért üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát. Jelen pillanatban az, e az egységes piacon különböző rendszerek uralkodnak, ezek a határokon átnyúló tevékenységet akadályozzák, most a közösségi finanszírozás elősegíthetjük Európa szerte ezzel az új szabályozással, anélkül, hogy a tagállami piaci szabályozást hátrányosan befolyásoljuk. Azonban úgy gondolom, a javaslatot módosítanunk kell azért, hogy elérjük a kívánt célt. A jelentés tervezetemben öt területet sorolok fel, ahol, amelyen a bizottsági javaslaton javíthatunk. Először is a közösségi finanszírozáshoz kapcsolódó benchmark, a nemzeti kompetens hatóságok általi felügyelet, az egyszerű és a komplex közösségi finanszírozási struktúrák közötti különbségtétel, valamint az egységes játékszabályok a harmadik országbeli közösségi finanszírozási platformok esetében. Először is, ami a küszöbértéket illeti 1 millió euróról 8 millióra növeltem az értéket annak érdekében, hogy összhangban álljon mindez az irányelvvel, az egyik kapcsolódó irányelvvel. Mindkét esetben szeretem volna magasabb küszöböt látni, úgy gondolom a 8 millió egy megfelelő érték. Több érdekelt félel is egyeztettem, és arra jutottunk közösen, hogy ez a küszöb növekedés elősegíti a közös rendszer létrejöttét, illetve az egységes rendszer létrejöttét. Ami az engedélyeztetést, illetve felügyeletet életi, nem gondolnám, hogy az ESMA-nak kellene ezeket a platformokat felügyelnie. Úgy gondolom a nemzeti hatóságoknak kellene ezt a feladatot ellátniuk. Az ESMA feladata abban állna, hogy a szabályozás következetes alkalmazását felügyelje. Az úgynevezett CSP-k komplexitása változó. Az Európai Bizottság különbséget tett ugyan különböző platformok között, de szerintem még részletesebb különbségtételre van szüksége a különböző platformokat illetően más szempontok alapján tenni különbséget közöttük. Úgy gondolom, hogy az én javaslatom egy arányosabb szabályozást eredményez. A legfőbb változás a javaslat esetében azt segíti elő, hogy a szabályozás elősegítse az egységes álláspont kialakulását az Európai Unióban. Az ESMA és más érdekelt felek már jelentős munkát végeztek ezen a téren. Az én jelentés tervezetem azt tervezi, hogy a CSP révén működő ICO-kat is lefedjük. Úgy gondolom, hogy ezzel a virtuális valuták piacának csak az egyik részét fedjük le. Úgy gondolom, megteremtjük a megfelelő körülményeket az induló technológiai címek számára. Emellett a harmadik országokra is kitértem a jelentéstervezetemben. Úgy gondolom, hogy a bevált gyakorlatokat terjeszthetjük a harmadik országokban az új szabályozás révén. Biztosíthat, tanunk kell továbbá azt, hogy az európai beruházók a harmadik országokban történő beruházás esetén megfelelő védelemben részesüljenek. Ez a szabályozás nyilvánvalóan vonatkozik majd azokra a harmadik országbeli vállalkozásokra is, amelyek az egységes piacon szeretnének tevékenykedni. Az ütemterv nagyon ambiciózus, november elejéig szeretnénk eh, elkészíteni a szövegtervezetet. Remélem, hogy eh, az elnyék jelentéstevőkkel együttműködve ez sikerül is, és kevesebb, mint 5 percig beszéltem, elnök úr. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy eh, ilyen tömören szólt hozzá. Nektegel asszony az áldétól a következő. Hát minden Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos téma. Az aktív európai lakosságnak több mint fele KKV-ben dolgozik. Nos, el kell mondanom azt, hogyha általában nem azért tetszik nekünk egy kisváros mondjuk, mert ott van egy nemzetközi cégnek egy fiókja, hanem mert ott kis cégek vannak, vagy kis helyi vállalatok. Nagyon fontos az, hogy megtartsuk ezeket a kis cégeket. Nap mint nap szembe kell nézniük a kis cégek tulajdonosainak komoly problémák, problémákkal, de az új technológiák szerencsére segítenek ezen. Jó lenne, hogyha az Európai Unió is hozzásegíteni segíteni őket ezekhez a könny- könnyebbségekhez. Valójában már nincsenek a modern korban határok, valójában a határok csupán a határokat a jogszabályok szabják meg, a jogszabályok különbözősége. Azt gondolom, hogy megfelelő finanszírozást kell adni ezeknek a cégeknek, hogyha a cégek ezek, ezek a hitelekhez normális úton nem juthatnak hozzá. Azt gondolom tehát, hogy a természetes határok eltűnőben vannak, tehát csupán a jogszabályrendszerek különbözősége jelenti, jelent határokat. Pontosan ezt a problémát kéne legyőznünk, hogyha egy tevékenységnek, vagy egy vállalatnak van egy kiváló elgondolása, vannak emberek is, akik ezt meg szeretnék valósítani, akkor ezt lehetővé kell tenni. Finanszírozáshoz kell hozzájutatni ezeket a cégeket, és azt gondolom, hogy így sokkal esélyesebbek lennének ezek a cégek, és ez nagyon jó tenne a lakosságnak is. Köszönöm szépen Ashley Foxnak ezt az első bemutatást. A 8 milliós küszöb számokra. nagyon megfelelő, ez egybevág az összes többi szabályjal is, ami erre vonatkozik. Szerintem nagyon sok vállalatnak jót tehetnénk ezzel. Úgy gondolom, hogy arányos megközelítésre van szükség. Jövő héten a kollégákkal dolgozok majd a módosítókon. Ez elég kompakt javaslat, és támogatom a kollégákat is abban, hogy maradjon is ez így. Köszönöm szépen, és próbálunk gyorsan dolgozni. Köszönöm. Köszönöm most az árnyék ebből következnek, részéről. kettő van, az első Ansander következik. Az első Ansander. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak is, a jelentéstevő kollégáknak a javaslataikért. Én is nagyon örülök annak, hogy crowdfunding témában elkezdhetünk dolgozni. Ez egy innovatív, gyors digitális és mindenki számára elérhető finanszírozás. Ez nagyon sokat segíthet a KKV-ken, amelyek, amelyeknek rendkívül fontos szerepe van a gazdaságban. Nagyon nagy százalékát teszi ki az európai cégeknek, és meg kell találni annak a módját, hogy innovatívan juthassanak hozzá finanszírozáshoz, plusz finanszírozáshoz ehhez a, ehhez a vállalatok. Azt gondolom, hogy munkákat az kell, hogy vezérelje, hogy bizonyos, irány, bizonyos alapelveket betartunk. A crowdfundingnak határon átnyúló módon kell megvalósulni, éppen ezért egy világos, hatékony és egyszerű jogszabályi keretet kell létrehoznunk, és amikor crowdfundingot hozunk létre, akkor megfelelő védelmet kell biztosítani a beruházók részére. Ashley Fox különböző lehetőségeket vett fel a jelentésében. Ezek között vannak nagyon érdekes felvetések is, például, hogy 1-ről 8 millióra növeljük a küszöböt, aztán a kommunikációs és marketing szabályokra vonatkozóan is változásokat jelöl meg, ez mindenképpen pozitív. Van itt egy másik javaslat is, amire utalt Fox kolléga is. Ez pedig Nos, úgy gondolom, hogy a, ami a kezdeti ajánlatot illeti, nos ezzel kapcsolatban szerintem még korai, hogy itt európai szinten bármit rögzítsünk, nem feltétlenül ebben a szövegben kell ezt megtenni, nem itt kell ezt kifejteni. Még egy pár témát szeretnék fölven, fölvetni, például kommunikációs marketing, nos ezzel kapcsolatban arra kell leginkább figyelnünk, hogy ne legyenek túl szigorúak a szabályok, amelyek Tehát arra kell figyelni, hogy a platformon megjelenő ajánlatok tényleg hitelesek legyenek. Nos, nagyon fontos az is, hogy a platformok részt tudjanak venni a különböző projektekben. Ez mindenképpen növeli a különböző beruházók biztonságérzetét, akár magán, akár intézményi beruházókról van szó. Úgy vélem, hogy a beruházási vagy hitelezési tevékenységeket megfelelően elérhetővé kell tenni, illetve megfelelő szabályok kellenek a két különböző tevékenységre, és azt gondolom, hogy azok, akik úgy döntenek, hogy beruháznak eh, bizonyos projektekbe, azok pontosan tudják, hogy milyen veszélyeknek, kockázatoknak van, eh, vannak kitéve, hogy elkerüljük a jövőbeni botrányokat. Még egy dolog, fölmerül bennem a kérdés, hogy eh, vajon szükség van olyan intézkedésekre, amelyek amelyek meg kérdés az, hogy a mostani vitákat konkrét intézkedésekké kell -e átváltoztatni, de abban biztos vagyok, hogy az itteni vitáink gyümölcsözőek lesznek. Köszönöm szépen. A második jelentéstevőnk, a Van der Candelara úr, köszönöm szépen. Nos, nagyon sok dolog már elhangzott, és nagyon sok értékes megjegyzést hallottunk már. Szerintem lehetővé kell tenni az új ötletek, új vállalkozások számára, hogy belekezdhessenek a megvalósi, bele, hogy elkezdődjön a megvalósítás, hogy tényleg kézzelfogható eredmények szülessenek. Azt gondolom, hogy a új gondolatokat, a friss ötleteket mindenképpen fel kell karolni. Egyetértek azzal, azzal amit Anne Sander, mond, Sander mondott, illetve nagyon fontosnak tartom a beruházók védelmét is. Örülök annak, hogy ennyire kompakt ez a jelentés. Én is támogatom azt, hogy minél gyorsabban pozitívan bíráljuk el a bizottság javaslatát. A frakcióm részéről erről mindent meg fogok, ez, ezért mindent meg fogok tenni. Tehát mondom, a, jelen, a legfontosabb az, hogy a jelentést mi hamarabb le tudjuk. Köszönöm. A Éva Kaili asszony következik a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen. Először is nekem is gratulálnom kell mindenképpen Ashley Foxnak. Nagyon jó munkát végzett eddig. Azt hiszem, hogy egyetértünk sok mindenben. Nagyon előretekintő jellegű ez a jelentés. Örülünk. Illetve hát mindenképpen olyan projekteket kell támogatnunk, amelyek az Európai Unió produktivitását növelik. Ne feledjük, hogy a negyedik, a negyedik ipari forradalom évében, vagy idején járunk. Örülök annak a javaslatnak is, hogy a küszöböt egyről 8 millióra növeljük évenként mi is ezt javasoltuk. A jelentéstevő kezdeti, jelent, kezdeti javaslatával e, RCO témában egyetértünk, de természetesen a részletekről még beszélnünk kell. Egyébként pedig, ha emeljek ki még, még néhány témát, nagyon komolyan kell venni, és nagyon szigorúan kell gondolkodnunk a beruházók védelméről, működőképes crowdfundingot szeretnénk, és nem szeretnénk, hogyha aszimmetrikus információ, vagy bármilyen káros ö, ö, szempont fölmerülne a beruházók szempontjából. Az is nagyon fontos, hogy piacreleváns legyen a megközelítés, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, a finanszírozott projektekről a lehető legtöbb információ eljusson hozzánk, és az is nagyon fontos, hogy minden, hogy mindenképpen szabályok vonatkozzanak a beruházókra, illetve az ilyen módon finanszírozott projektekre. Nagyon fontos az, hogy a projektek érdekei megfeleljenek azoknak az érdekeinek, akik befektettek a projektekbe. Tehát Nagyon fontos az, hogy összeegyeztessük ezeket az érdekeket, a tevékenységben is megjelenjenek azok az érdekek, amelyektől, amelyek a beruházóktól szám, származnak. Szeretnénk, hogy ne szeretnénk, hogy valamiféle stabilitás jelenjen meg az értékpapírokban, amelyet egy, egy ilyen cég kiad. De gondoljunk arra is, hogy a másodlagos piaci tranzakciók részben ezekből az elsőleges tevékenységből indulnak majd ki. Nos, a bizottság javaslata a 29-es rendszert követik, de szerintem az is nagyon fontos, hogy meg megfelelő gazdasági eh, hatékonyságra törekedjünk, tehát a, az Európai Unió eh, pénzügyi és szabályozó kerete eh, tényleg harmonikus legyen. Még egy dolog, harmadik országokra vonatkozó ekvivalencia, én értem, hogy mi áll le mögött, de én mégis úgy gondolom, hogy meg kéne vizsgálnunk azt, hogy a gyakorlatban ez mennyire megvalósítható. Ennyit szeretem volna mondani a frakció részéről, és gratulálok még egyszer Ashley Foxnak, és várom az együttes munkát a kollégákkal. A második témáról is hadd mondjak egy-két dolgot, a második jelentésről is, röviden. Szeretnénk egy részletesebb visszacsatolást kapni arról, hogy a MIFID licenszel rendelkező entitásokat miért zárjuk ki a crowdfundingból. Ez nagyon érdekelne minket. Köszönöm szépen, Éva. Úgy gondolom, hogy az ennék, hogy úgy gondolom, hogy jelentés tevők is szeretnék még hozzászólni. Zöldektől mi a helyzet? Zöldekkel mi a helyzet? Nincs itt senki, Guétól sem. Akkor Márka Valli következik az FDD-től. Köszönöm, én is köszönöm a jelentéstevőknek a hozzászólásukat, illetve az árnyék jelentéstevőknek is megköszönöm a véleményüket. Ami a bizottság javaslatot illeti, crowdfunding témában. Ez egy nagyon érdekes javaslat. Ez a finanszírozási csatorna nagyon fontos a startupok életben maradásához. Sokszor a startupok nehezebben jutnak hozzá a hagyományos finanszírozáshoz, mint az egyéb cégek. Nézzük a küszöböt, illetve az ICO-t. Szerintem nem feltétlenül kell meghatározni egy küszöböt, mert ha nem hagyományos csatornákon keresztül jut hozzá az ember a finanszírozáshoz, akkor értelmetlené válik a küszöb. A lényeg az, hogy ne kerüljön sor illegális tevékenységre, például pénzmosásra. És bizony ez a veszély fennáll az innovatív finanszírozással kapcsolatban. Tehát tudni kell követni a pénz útját, és hatékonynak kell lennünk. Mondom, a küszöb nem feltétlenül szükséges. Lényeg az, hogy rövid időn belül biztonságosan hozzá lehessen jutni a pénzhez. Ami pedig a védelmet illeti, a tagállami a tagállami hatóságok szerepét kéne szerintem megerősíteni, nem pedig egy központi hatóságot felállítani, tehát ez a tagállami hatáskör és szerintem így jobban is lehet szabályozni, mint egy egységes szabályzón keresztül, és szerintem ezzel bizonyos összeegyeztetett, összeférhetetlenségi problémákat is megelőzhetünk. Olaszországban van egy crowdfunding, van egy olyan hatóság, ami a crowdfunding irányelvet már megpróbálja szabályozni. Nos, aki crowdfundingot használ, azaz azért teszi, hogy ne hagyományos finanszírozással kelljen szembesülnie. Szerintem ezért jó lenne, hogy valamilyen módon egy bank vagy hasonló intézmény azért mégis tudja garantálni ennek az adott entitásnak a biztonságosságát. mindenképpen jövőbe tekintő megoldás lehet tehát ez a crowdfunding jogszabály, és hogyha a parlament ezt felkarolja, azzal azt gondolom, hogy sokat tesz ezért a kérdésért. Köszönöm. Thank you very much. I guess... Uh, Köszönöm szépen. Nem látok más árnyény jelentéstevőt. Nina Gél szeretne a spontán felszólások körében szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek az anyagért. Azt gondolom, hogy ezek jó javaslatok. Remélhetőleg mindez tőke raising uh, ilyen formáját ezt jobban stimulálni fog, és Karolinál egyetértek, hogy a startupok számára és a kekevek számára ez különösen fontos lehet. Egy olyan javaslatunk van, amely a 29-es pán-európai EU-s rezsim. Nagyon fontos hogy a belépési küszöb megfelelő legyen ezek, ezek ezek használatához. Nagyon fontos, hogy megfelelő ösztönző tényező álljon rendelkezésre a beruházók védelméhez. Az utolsó pont a harmadik cégekről szól. Azt gondolom, hogy ezt a témát már érintettem. Az Egyesült Királyság kilép az EU-ból. Ha megnézzük a CMU-t, nagyon fontos megjegyezni hogy a páneurópai rezsim a harmadik országokban székelő crowdfunding platformok úgymond részt vehetnek az EU-s rendszerben. Nem tudom, hogy az önök jelentései ezekre az aspektusokra kitérnek-e. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy más nem kér szót. Akkor az árnyék jelentéstevőknek adok szót, először Karolin Nachtigálnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégák megjegyzéseit, várom a tárgyalásokat. a Gél utolsó pontja a harmadik országokban székelő stégekről. Én szeretnék ezzel a témával még többet foglalkozni. Ez egy nehéz pont, és lehet, hogy Eslivel együtt ezt majd meg tudjuk vizsgálni, és megoldást találunk. Várom a tárgyalásokat. És végül, de nem utolsó sorban Ashley Fox jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a társ jelentőstövők munkáját, egyetértek Caroline-nal. Nagyon fontos, hogy a KKV-k eh, több finanszírozáshoz eh, férhessenek hozzá, ezzel a problémával találják szembe magukat a KKV-k a válság óta, és Szandra egyetértek veled abban, hogy egy világos, hatékony keretre van szükség, remélem, hogy ezt ki tudjuk majd dolgozni, én értem azokat a fenntartásokat, amelyeket megfogalmaztál, ami az ICO-kkal kapcsolatos, kapcsolatos megfogalmazásomat életi, és szívesen dolgozok ki olyan módosítókat, amelyek majd reagálnak ezekre az aggályokra. Éva Kárnak is köszönöm a jelentés, hogy az ICO-kat belevette ebbe. Azt gondolom, hogy az elnök tevőkre még nagy feladat vár, hogy a frakciókon átnyúló támogatást tudjanak szerezni javaslatnak. A az átláthatóság és a beruházók védelme nagyon fontos pontok, és várom a speciális módosítókat ezekkel a témákkal kapcsolatban, és ezeket be szeretném majd venni a javaslatba. Vali úr említette 8 millió eurós küszöbön. Én szívesen megtenném, de azt gondolom, hogy ez nem fogja élvezni a többség támogatottságát Próbáljunk meg tehát együtt dolgozni. Nina felvetetted a harmadik felek ekvivalenciáját, a harmadik országok ekvivalenciáját hogy magát a hozzászóló. A jelentés ezt lefedi, de ez nem csak a Brexitről szól, hanem az Európai Unióról, amely KKV kapcsán Fontos, hogy biztosítsa ezek hozzáférését a finanszírozás az Mindegy, hogy ők Svájcból, az Egyesült Királyságból vagy az usa érkeznek 2019 eh, márciusa után. Remélem, hogy ezt a javaslatot úgy tekinthetjük, hogy hogyan profitálhatnak a KKV-k az Európai Unióban. És ennek módja a finanszírozáshoz való hozzáférés legszélesebb körbiztosítással szeretném a tevőket és a képviselőket egy kerekasztal beszélgetésre invitálni az ICO-kkal kapcsolatban, és erre szeptember 4-én, jövő héten kedden 4.30-kor kerül sor a 5E2-es teremben. Én ezek az elnök ennek az ülésnek, és várom a további javaslataikat, a további vitát az ICO-król. Várom az együttműködést az ambiciózus javaslat érdekében. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen, Ashley. Ezzel a jelentés tervezett megvitatása lezárult, ahogyan hallhattuk. Azok, akik szeretnének részletesebben beszélni erről, ezekről a kérdésekről, néhány nap múlva megtehetik ezt, szeptember 4-én, ahogyan a jelentéstevő az imént mondta. Szeptember 11-e a módosítók benyújtásának határideje, október 8-án vitatjuk meg őket, november 5-én szavazunk a szakbizottságban, és még egyelőre nem látható, hogy a plenáris elé mikor kerül az ügy. Köszönöm szépen mindenkinek a kemény munkát, és hogy próbálják tartani az ütemtervet. Most egy 25 perces szünetet tarthatunk, mielőtt folytatjuk a munkát. Utána megvitatjuk majd a költségvetést, majd a szavazás következik. Köszönöm. So.